szembeszállunk a környezeti kihívásokkal, a gazdálkodókat tudjuk támogatni belőlük, és, és a bővítést is elő tudjuk segíteni. Úgy gondolom, ne, ne a megszorítások útját válaszok. Ez az, amit elvárnak tőlünk az Európai Parlament társjogalkotó is, ezt jól tudjuk, és nem fogunk ehhez hozzájárulni, amit előterjesztettek ebben meg kell állapodnunk. Úgy gondolom, túl kell menni azon, még azon is, amit az Európai Bizottság mondott. A, azt hiszem, önöknek elébe kell menniük a parlamentnek. Köszönöm szépen. A frakciók szónokait hallottuk. Ló kolléga egy percben. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Az, aki nem gazdálkodik, az jobb, ha agonizál, mondták az elődeink. Rövid időszakom alatt ebben a parlamentben egy újfajta érzékelést láttam magam körül. Nem kell gondolkozni és aggódni amiatt, hogy mi történik velünk. A, a PR, a, a mindenféle ter, területek, a közlekedéstől a, a kommunikációig, teljesen mindegy, hogy mennyibe kerül. A, a szénlenyomat az rettenetesen nagy, és a bölcsességek csak röpködnek jobbra-balra. 500 millió választó finanszírozza ezt a fenntarthatatlan euró tapasztalatot a fenntarthatatlant és megtámogathatatlant támogatják. Ezzel aláássák a kapitalizmus alapjait. Jelentős mértékben kockázatot is jelentenek, hiszen a nyugdíjasok jövője is vendégben van veszélyben van. A, a Brexit és minden más egyéb az európai szuperállam céljának oltárán kerül feláldozásra az egyén összetéveszti egyéni jogait. Kevesebb logikai, logika van Európában. A következő a listámon. Olbrecht kollega akit, de igen, ott van, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, ez eh, a pénzügyi terv utolsó éve, és az Európai Parlament számára ez egy rendkívül fontos év. Ez mutatja, hogy milyen lesz a következő pénzügyi időszak iránya. Amit 2020-ban elérünk, az befolyásolja mindazokat a lépéseket, amiket azt követően fogunk megtenni. Több javaslat is van, egy volt a bizottsági, ott van a tanácsi, és ott van a parlamenti is. E, alapvetően különböznek nem csak a számok adatokban, hanem amiatt is, ami a mérleg legfontosabb részét illeti a kontinuitását. Ott akarunk pénzt költeni, ami számunkra a legmegfelelőbb terület. De mégis az az érzésünk, hogy a tanács sokkal inkább egy technikai megközelítéssel, pénzügyi megközelítéssel állította mindezt össze. A parlament pedig elsősorban arra összpontosít, hogy mire van szükség, nem csak 2020-ban, hanem 21-ben és azt követően is. Ez az oka annak, hogy ez a vita most olyan fontos, és nem csak 2020-ra, hanem az azt követő időszakra is. Mi társak, társ döntéshozóként komoly szerepet szeretnénk betölteni. Köszönöm szépen, Guarnier kollega. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, kedves biztos úr, két pillére van az általános költségvetésnek, amelyet most jóvá akarunk hagyni, a szociális növekedés, illetve az éghajlatváltozás elleni harc, a környezetvédelem. A két nagy cél a fiatal generáció köti össze, mert ők azok, akik rendkívüli intézkedéseket hoznak e majd az éghajlat védelmére, és védik majd a belső piacot, elősegítik a nagyobb teljesítményt, a növelkedést a saját kompetenciájuk segítségével. Ezért mi szocialisták örülünk annak a ténynek, hogy 360 millió többlet kerül a fiatalok garancia alapjába a képzésre, a munkaerőpiachoz való hozzáférésre. Évente 5 millió fiatal kerül eh, ennek az eszköznek a körébe, hogy eh, segítsük a jövőjüket, folytassuk ezt így, legyen egy olyan költségvetésünk, eh, amely segít a fiataloknak, az, a jövő generációinak, hogy konkrét reményük legyen, ami a jövőjüket illeti. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sásztel kollega, 1 perc 30 másodpercen. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Ha ambiciózus költségvetést akarunk az Unió számára, akkor egységesnek kell lennünk, két jelentést készítünk jelentés tervezete mögött, úgyhogy itt természetesen üdvözlöm a végzett munkát, és szeretném, hogyha masszívan megszavaznánk 2020-ra az EU-s költségvetést. Tekintettel a múlt hét aktualitására, illetve annak negatív következményeire, az Európai Uniós költségvetésről folyó tárgyalásokat illetően nem szabad kizárni azt, hogy a 12-es rendelkezésre is utaljunk. Az azt jelenti, hogy a jelenlegi költségvetést hónapokra osztjuk, és ami a céljaink, a prioritásaink megvalósítását csak késleltetnék, legyenek azok gazdasági, szociális vagy éghajlatiak. Ott van például a Horizont 2020, az Erasmus Plus, a fiatalok foglalkoztatottsága, és főleg a fiatalok a vonatkozó kezdeményezés. Hasonlóképpen a tanács, amikor pillanatnyilag elutasít minden javaslatunkat, úgy tűnik nem akar kompromisszumot keresni, amely ambíciózus megoldást találna. Ha holnap nagyon sokan szavazunk, politikai erőteljes jelzést közvetítünk a jelenlegi költségvetést vonatkozásában, hogy gyorsan reagálhassunk a sürgős kérdések megoldása érdekében, az éghajlat, a fiatalság, a gazdaság vonatkozásában, a 2,7 milliárdos növekedés segítségével végrehajthatjuk azt, amit kell az új generációk számára minden téren, legyen az szociális vagy gazdasági. Köszönöm. Következő hozzászóló Géze kolléga egy percben. Igen, tisztelt elnök asszony, kollégák! Ezzel a költségvetési pozícióval, amit 2020-ra kialakítunk, ezzel igyekszünk felkészíteni a jövőre a kontinenseket. Több pénz jut a klímavédelemre, ami annyira sürgető. A fiatalok munkanélkülségvel szemben fel tudunk lépni nagyobb pénzzel, kutatás, fejlesztés vagy európai értékek de ez egyben azt is jelenti, hogy embereket kell megmentenünk, akik a földközi tengeren menekülnek a háború és az elnyomás elől. Hogyha Európa az egész világon hiteles akar maradni az emberi jogok kérdésében, akkor a tengeri mentési program számára meg kell teremteni az első pénzügyi alapokat itt a házban a polgároknak, és most ezek előtt a kereszténydemokrata frakcióhoz fordulok. A keresztényekről beszélek. Nem lehet, hogy a keresztények mm, nézzék, hogy emberek fulladnak bele, mint például néhány nappal ezelőtt Lampedusa előtt a gyermekek. Igen, tisztelt kollégák, Európa ennél többre képes. Támogassák az indítványunkat a tengeri mentésre vonatkozóan. Ez már a Költségvetési Bizottságban kétszer is többséget kapott. Köszönöm szépen. A következő Dávid kolléga egy percben. Köszönöm szépen. Szeretném kifejezésre juttatni eh, azt, hogy ne, hogy a mezőgazdasági támogatások esetében eh, nem vagyok elégedett az előterjesztéssel. Itt egyfajta veszély jelentkezik, eh, az országok közötti túl, különbség nagyon meg fog nőni a vidék vidéken, a mezőgazdaságban élő emberek így nem tudnak tovább élni, és ugye a migráció is fontos kérdés szerintem a Törökországnak kéne több pénzt adni, hogy a migránsokat, a menekülteket ott fogadják, és hogyha az illegális katonai akciókról beszélünk, például Észak-Írországban elűznek embereket a lakóhelyükről, miközben azt állítják, hogy majd ott telepítik le a migránsokat, a menekülteket, holott az infrastruktúra teljesen hiányzik. Igen és számos okot felsoroltam most, amilyet nem tudjuk támogatni ezt az új költségvetést. A következő fanófert felt másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, tisztelt jelenlévők, 2020 az utolsó éve a, az, a mostani 2013-ban elfogadott költségvetésnek. Az új többéves pénzügyi terv tárgyalásai folyamatban vannak. A parlament 2020-as költségvetést a következő tervezési periódusra nézve hídnak tekintve. A Költségvetési Szakbizottság 2020-ra már előterjesztette javaslatát. Bau és Holmárai asszonyoknak köszönjük a jelentéssel kapcsolatos munkát. A, szak, a Költségvetési Szakbizottságban nagyon sok kérdésre választ kapunk többet kell tenni az éghajlatváltozás terén, az európai költségvetés a a kutatás, fejlesztés terén is támogatni kell, a versenyképesség miatt, fenntartható technológiák miatt. A digitalizáció és a fiatalok támogatása kulcsfontosságú elemek, de a biztonság, migráció és még rengeteg nagyon fontos pont van. A, az Európai Parlament álláspontját remélhetőleg a, el fogják fogadni a tanácsnál is. A tárgyaló csapat, az Európai Parlament tárgyaló csoportja azokat az álláspontokat, amelyeket itt elfogadtak, következetesen meg tudta védeni. El, tud, el, tudom, hogy ez egy rendkívüli munka, munka volt, és az eredmény az mégis az európai állampolgárok érdekét szolgálja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ferreira kollega a következő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Az állásfoglalás, amiről szavazunk holnap, a következő több éves pénzügyi keret kiinduló pontja. Ha ez így van, akkor elmondhatjuk, hogy rossz a kezdet. A jelenlegi több éves pénzügyi terv nem megfelelő, a legalacsonyabb folyamatosan összemossa a prioritásokat, és olyan, mintha 2021-től még rosszabb lenne. A tagállamok 1,3 GDP hozzájárulása összköltségvetésként összköltségvetésként azt jelenti, hogy csak egy harmadát kötjük a gazdasági, társadalmi és környezeti kohézióra. A katonai külső beavatkozások is kockán forognak. Negatív az értékelés, bár javaslataink vannak. Ha ezeket elfogadnák, akkor tulajdonképpen lehetne foltszerűen javítani, de mégis a fiatalok számára, a KKV-k számára, a mintaprojektek számára éghajlatváltozás terén kézzelfogható előrelépés lehetne, és a fiatalok egészségügyében is. Köszönöm szépen. A következő Úrék kollega egy percben. Köszönöm, szépen. Figyelemmel kísértem ezt a költségvetést. Több 10 milliárd euró kerül bürokráciára és egyebekre. Hogyha ezt végig gondoljuk, ez szinte nevetséges. Vannak kis országok, mint például Szlovákia, hogy meg kell nézni, mennyit dolgozunk. Tíz évig dolgozunk Szlovákiában, hogy finanszírozni tudjunk egyetlen ilyen évet a bürokráciában. Aztán a migrációs alap, a Frontex, és 300 millió szerepel Törökország számára is. Úgy tűnik, hogy a migrációs válsággal nem akarnak foglalkozni, éppen ellenkezőleg ezt szeretnék még erősíteni. Mm és a regionális különbségeket, árkokat mélyíteni szeretnék. A mezőgazdasági támogatásokat főleg a nagy országok kapják majd. Kis országok Közép-Európából egyáltalán nem kapnak esélyt arra, hogy nyugat-európai gazdálkodókkal versenyezzenek. Csődbe mennek majd, és importálni kell az élelmiszert külföldről. Akkor ne lepődjünk meg majd, ha ez bekövetkezik a jövőnkön ugyanis ezek az emberek nem támogatják Európát. Igen. Igen, tisztelt elnök asszony, kedves Günther. Ez a költségvetés a déjà vu érzetét kelti bennem. Az eljárás úgy néz ki, ahogyan már láttuk korábban. A fociban ezt faulnak nevezik egyszerűen nehéz megalapítani, hogy milyen igények vannak, és a és gyakorlatilag a tanács nem fogadja el, amit javaslunk, és a parlament is bizonyos elképzelésekkel áll elő. Pillanatnyilag 2,7 milliárd szerepel klímacélokra, nagyon érdekes lesz az egyeztetés folyamata, hogy hogy hozzuk össze ezt a két elképzelést. Sokszor részt vettem ilyen egyeztetéseken már, de ez az egyeztetés le fog ragadni, ez viszont nem lesz szerencsés az európai intézmények hitelessége szempontjából, ugyanis kik a kedvezményezettek. A kedvezményezettek nagyobb kiszámíthatóságot követelnek, és a pénzügyi keretre ez ki fog vetülni, ami jövő évben történik. Részt vehettem a pénzügyi keret kialakításában 2014 és 2020 között, és tudom, hogy mi történik, és mindenki nagyon figyel arra, hogy hogyan alakul a költségvetési játszma. Ez a jövőt tekintve az egyik legnagyobb feladat a több éves pénzügyi keret kapcsán. A 15. cikk harmadik bekezdésével kéne élnünk, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítsunk. Következő Márkes kolléganő. Egy percben. Elnök asszony, kedves kollégák, Öttinger biztos úr, a költségvetési javaslat, amiről ma vitatkozunk, sokkal kisebb, mint amire szükség lenne, ezt meg kell változtatni. A következő száz nap alatt az Európai Bizottságnak egy klíma javaslatot kell előterjesztenie, és egy tisztességes átmenetet kell kialakítanunk a karbonsemleges gazdaság irányába, és a szociális igazságosság kritériumát is alaposabban meg kell fogalmazni. Éppen ezért világossá kell tennünk, hogy a következő többéves pénzügyi keretben 21 és 27 között a bizottságnak egyértelműbbé kell tenni az álláspontját tanácsnak, tanács pedig most előterjeszt egy költségvetést, ami még a 2020-as alatt szerepel. Ez nem működhet így, nem fogunk tudni megoldani problémákat a várakozásoknak, nem tudunk eleget tenni az ígéretenket, nem tudjuk teljesíteni. A bizottságnak és a tanácsnak vannak politikai kötelezettségvállalásai, ezt figyelembe kell venni. Tehát biztosítani kell, hogy a 2020-as költségvetés, amelynek a javaslatát most látjuk, módosításokat is tartalmaz, de ezt nekünk is módosítanunk kell, hiszen ez nagy részben befolyásolja a több éves pénzügyi keretet, és a parlament tényleges pozíciát világosá kell tenni. A következő Ayé kolléganő. Madame la Présidente, merci. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Államtitkár úr, biztos úr, kedves kollégák! Holnap a parlament megvédi nyilvánvalóan kötelezettségvállalásunkat. Pedig 20%-át a költségvetésnek 2014 és 2020 között az éghajlatváltozásra kellene költeni, de a tanács csökkentette ezeket a szükséges összegeket. Sajnálatos módon felhívnám a figyelmet arra, ami ismétlődik. Minden évben az államok nagy felelősségről tesznek tanúbizonyságot, ami lehetővé teszi azt, hogy felvegyük a harcot az éghajlatváltozással szemben, ugyanakkor védjük a fiatalokat, stb. stb. De minden évben ugyanaz a játék. A tanács csökkenti ezeket a költségeket, a KKV-k, a vállalkozások és az összes többi területen is, hogy foglalkoztathassuk a fiatalokat. Ez nem mehet így tovább. Vessünk véget ennek. Vannak olyan államok, amelyek saját magukban finanszírozzák a költségvetést, próbáljunk meg saját forrásokat találni. Köszönöm. Most pedig van a kolléganő következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Erős költségvetésre van szükség a jövőbeli kihívások miatt a Párizsi klímavédelmi megállapodás végrehajtási, az Európai Szociális Unió kialakítása, a fiatalok munkanélküliségi elleni harc. A globális problémákat nem fogjuk tudni nemzeti szinten megoldani, és Európában kevesek pénzből nem boldogulunk, ezért feltétlenül követeljük, hogy térjünk át egy saját forrásrendszerre, és toljuk háttérbe a nemzeti alkodozásokat. A 2020-as költségvetési javaslat komoly komoly javításokat tartalmaz, például két milliárddal több a klímavédelemre, több milliárddal több a fiatalokra, és lenne egy alap a tengeri mentésre is. Viszont azonban viszont vannak súlyos hiányosságai is ennek a költségvetésnek. Például hiányzik a gender mainstreaming, a gender budgeting átültetése a gyakorlatban, miközben az összes EU intézmény emellett teszi le a garast. Ezért több tetre van szükség és kevesebb szóra. Katonai szempontból semleges ország képviselőjeként sajnálom, hogy miközben szociálpolitikai dolgokon spórolunk, a fegyverkezés komoly pénzügyi támogatást kap. Leszerelésre van szükség, és nem fegyverkezésre, és klímamilliárdokra van szükség, fegyverkezés milliárdok. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, és Önökön keresztül 500 millió európai polgárt folytatódjon a vita szeretném megadni a szót kush képviselő úrnak az identitás és demokrácia képviselőcsoportból. frau präsidentin meine damen und herren! köszönöm szépen hölgyeim és uraim elnök asszony tisztában vagyunk azzal hogy a two thousand and twenty as költségvetésnél szinte 170 milliárd euróról van szó. Ez az az összeg, amit az adófizetők fizetnek be, és ezzel takarékosan és gazdaságosan kell bánnunk. Ezért választottak meg ez a feladatunk. Természetesen észszerű, hogy költünk képzésre, kutatásra, vagy a visszaélések elleni harcra, de hogyha a nagyon nagy költségvetési soroknál nem sikerül takarékoskodunk, akkor nem lesz mozgásterünk ahhoz, hogy az észszerű programokra legyen forrásunk. Ezért szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, arra felszólítana, hogy gondoljanak felelősségükre választott képviselőre, aki az adófizetőkért, a polgárokért költi a pénzt köszönöm szépen képviselő úr és most megadom a szót kuzmiuk képviselő úrnak az ecr csoportból. pani przewodnicząca! panie komisarzu! w kolejnym etapie procedury budżetowej ponad one thousand trzysta poprawek. a költségvetési bizottságban bekövetkezett szavazást követően ahol több mint ezer módostó indtvány született látjuk hogy 1,7 milliárd mellett köteleztük el magunkat, a kifizetéseknél 160 milliárd mellett. Ödvözöljük ezeket a kezdeményezéseket a fiatalok kezdeményezésének és a Horizont 2020-as programnak az érdekében. Ami viszont a termelés szervezetek soraiban való csökkentéseket illeti, nem igazán, a Frontexnél viszont igen több pénzünk van a kifizetésekre, 5 milliárd euróval. Azonban a 2020-as költségvetés az utolsó a jelenlegi több éves pénzügyi kereten belül, ez pedig azt jelenti, hogy összességében ez lehet, hogy nem lesz elég, mert több programot kell majd a kohéziós politika és a vidékfejlesztési politika keretén belül végrehajtani. A költségvetés tervezet eléggé konzervatív alapokon született, ami azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy ismételten késleltetik a kifizetéseket. Ez korábban 30 milliárd euró volt. Euh, euh, Köszönöm, biztos úr, miniszter úr. Igen, az európai piac egyenlőtlenségeket szül. Tudjuk azt, hogy egyre kevesebb a profit, és emögött ugye eltűnnek bizonyos gazdasági vállalkozások, egyes területek elnéptelenednek. Úgyhogy az elmúlt években itt most Litvániára, Lettországra, Bulgária, Romániára gondoltam, 15-25 százalékát veszítette el lakosságának. Ez rengeteg. Belgiumban láttuk, hogy mi történt a Caterpillar, az Mittal, az gépkocsi iparral, a Ford Gangre gondolok. Ezzel szemben talán csak ragaszgatunk itt-ott az európai költségvetésen belül. Jó lenne, hogyha lenne egy kis többlet, de másrészt sürgőségi megoldásokra van szükség de hát mire használjuk őket föl? Mondták már mások is, nem jó a kalkuláció. Szeretnénk sokkal többet ennél. Köszönöm. Megadom a szót Rizmok képviselőtársunknak a függetlenektől. Thank you. Köszönöm a szót. Az 1700-es évek óta azzal érveltek, hogy nem kellene adózás a képviselet nélkül. Én nagyon remélem, hogy ez lesz az utolsó alkalmam arra, hogy ebben a demokratikus környezetben hozzászólhatok. A történelmi érvet remélem tiszteletbe is tartják. Ha az Egyesült Királyság kilép ebből a technokrata környezetből a közeljövőben, akkor teljesen értelmetlen elvárni a brit adófizetőktől, hogy továbbra is finanszírozzanak olyan kezdeményezéseket, amelyekkel kapcsolatban semmiféle véleményt nem nyilváníthatnak. 1990-ben egy volt miniszterelnök azt mondta Dölor úrnak, a bizottság elnökének, hogy nem, nem és nem. És akkor ennek a hölgynek igaza volt a további integrációt illetően, és ugyanezt mondom a költségvetési hozzájárulást illetően is, miután kiléptünk gyakorta nem vették figyelembe azokat az állampolgárokat, akik azon nemzetállamok tagjai, akik az Európai Unió tagjai, az East Midlands terület választói nevében azt követelem, a demokráciát tartsák tiszteletbe, köszönöm. Like Kérem mindannyiukat, hogy a, az egyperces hozzászólási időt ha, ha, tartsák be. Herbst úr. Äh, Hölgyeim és uraim, elég vicces, hogyha valaki, aki úgy gondolja, hogy egy parlamenti házat bezárjanak kényszerűen, azt mondja, hogy ez nem demokratikus, ez az, ez az intézmény. Nem? Na, ennyit erről. Az európai többletértékről van szó a költségvetésnél, ezt mindig el kell mondanunk. Annyi példa van a Connecting Europe Horizon. Nem arról van szó, hogy ki adja ki a pénzt, hanem arról, hogy sokkal jobb, ha közösen tesszük, mint még egy példa a Galileo. Finnországnak egyedül nem sikerülne ezt a műholdrendszert elindítani, és a britek a Brexitet követően is részt akarnak benne venni. Semmi értelme egyrészt, a több milliárdos beruházást követően most néhány eh, eh, milliót eh, törölve az egészet tönkretenni. Szeretném, hogyha a többletértéket látnánk, és rengeteg példa van. A második alapelv, amire a parlamentnek figyelnie kell, nem szabad másként beszélni, mint ami eh, most, mint ahogy kedden a költségvetési vitán. Tegnap az antiszemitizmusról beszéltünk, és nagyon jó, hogy eh, az Európai Unió támogatja a palesztin tankönyveket, de ne ott, ahol antiszemita követeléseket állítanak a, mindenképpen jobban kell eljátszunk, eh, ne legyen egyik nap más a beszédünk, mint másnap, mint a következőn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 arra számítanak, hogy az EU-s értékek, amelyeket az előttem szólók is megfogalmaztak, figyelembevételre kerülnek. De azt is, hogy ö, egyes ö, elvekhez ragaszkodunk, hogy mi politikusok ö, ragaszkodunk a prioritásainkhoz. És sajnálatos módon megint csak csalódni fognak, azok a prioritások, amelyeket kiválasztottunk, az értékek, amelyeket védenünk kellene, sajnálatos módon ö, nem ö, kerülnek az előtérbe. Ez a költségvetés nem rendelkezik elegendő pénzzel, hogy felvegyük a harcot az éghajlati katasztrófával, például Lengyelországban. Lengyelországban, a hazámban, amit képviselek. 5000 ember ö, ö, halálát okozza mindez. A világ felszínéről városok tűnnek el, és megint csak nem lesz elegendő pénz ebben a költségvetésben, hogy egyenlő esélyt teremtsünk a fiatalok számára. Az emberek 40-50%-a nem talál munkát Tegnap a radikalizációról beszéltünk, és pontosan így születik mindez. Úgyhogy szeretnék önökhöz fordulni, olyan költségvetést teremtsünk, amely ezt lehetővé teszi. Torvács képviselő úr, a Renew Grouptól. Köszönöm. Árade, fru Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak arról, amit Liz Mahukasszonytól hallottunk. Egy állampolgár a gyarmatokon azt mondta, hogy ez egyáltalán nem tetszik nekem, hogy ne legyen adózás képviselt nélkül. Azért mondta, mert a brit parlament megadóztatta. Úgyhogy kérem, nézzen utána, hogy mi állt a történelemben. Érdekes volt a történelem. Akkor most visszatérek a svéd anyanyelvemre. Amikor 7 évvel ezelőtt ide kerültem a parlamentbe, megpróbáltam megvizsgálni a költségvetést, és reméltem, hogy majd csak utána nézhetünk ezeknek a költségvetési hiányosságoknak. Végül is ez a legfontosabb dolog a finn elnökség vonatkozásában, és remélem, hogy Tinikainen miniszter úr megérti ezt a rendkívül komplikált költségvetést az EU-ban, és megérti, hogy egy kicsit több pénzre van szükség. Biztos vagyok benne, hogy ez így is lesz. Előtársam, would you put on your... Sorry. Would you put on egy kártyás kékkártyás azonnali kérdést szeretne önhöz intézni rizmó képviselő asszony elfogadja? Well, eh, an exception, Kivételesen igen. Kivételesen elfogadom. Rendben. Szeretném felhívni képviselő asszony figyelmét, hogy 30 másodperc áll rendelkezésre. thirty seconds Um, köszönöm, hogy elfogadta, és köszönöm a történelmi leckét is. Nem ismerjük, mintha nem ismernénk saját országunk történetét. 1776-ban, ha emlékszik rá, az amerikaiak úgy döntöttek, hogy az ő érdekeik alapján és a demokrácia érdekében Elnök asszony, ez nem kérdés. Folyt, ö, folytatás. Amerika a kilépés óta nem demokratikus unió. 30 másodperces válasz. Well, lately I have been have the fun of reading Mr. Trump's Trump úr twittereit olvastam a közelmúltban, és nem igazán vagyok biztos abban, hogy ez ebbe a kategóriába tartozik. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Dare képviselő az Identitás és Demokráciától. Köszönöm, elnök asszony. A mai vitában a költségvetési sorról beszélünk, illetve arról, hogy hogyan fogjuk az európai adófizetők pénzét a jövőben felhasználni. Nagyon fontos odafigyelni tehát például a fogyatékossággal élők szociális befogadására. Figyelni kell ezekre a számokra. 2014-2020 között az Erasmus költségvetése ö, csökkent ö, ö, a ö, sporton keresztül biztosított összegek vonatkozásában, a fogyatékossággal élők vonatkozásában. Ami a 2021-27-es költségvetést illeti, 30 milliárd euró a költségvetés a sportra. Hogyha ezt megnézzük, mi a helyzet a sporton keresztüli szociális befogadását, illetően a fogyatékossággal élők esetében. Európai Uniónak szolidárisnak kell lennie. Ez csak tényleg morzsákat jelent. Köszönöm. A szót Tosanovszki képviselőtársunktól az ICR-ból e v rámci výboru itre se dlouhodobě věnuji dvěma agendám. Köszönöm szépen. Az ITRE szakbizottságban két európai ügynökséggel foglalkoztunk. Az egyik a Galileoért felel a műholdas projektért minden részletével, ami rendkívül fontos ahhoz, hogy magas szinten tartsuk a biztonságot. Emberi és pénzügyi források nélkül ezt nem folytathatják tovább. Fel kell őket készíteni az EU űrprogramjának kiterjesztésére is. A a források régóta hiányokat szenvednek, a szabályozók, az nem támogatják őket, az 5G-t nem tudja az ügynökség menően felhasználni. Öttinger úr, szeretném megköszönni, hogy olyan gyümölcsöző volt az együttműködés, és azt reméljük, hogy a tárgyalások során a tanácssal, a bizottsággal sikerül a költségvetést emelni. Zászóló Bulok képviselő úr, a függetlenektől egy perc. Madam President, Elnök asszony, az Európai Uniós költségvetés eh, a Nagy-Britannia mintegy 30 milliárd fontos eh, teljes eh, hozzájárulásával számol. Három éve Nagy-Britannia pedig arra szavazott, hogy kilép. A Boris Johnson a Theresa May megállapodását felmondta. Ez négy költségvetési hozzájárulást jelentene, de nem teljes képviseletet. Az Európai Beruházási Banknak a tartozásait mintegy több száz milliárd eurónyi összegben is részt kell, hogy vállaljunk, ha valaha összeomlana. Az ír tengere helyezik a vám ellenőrzés terhét. A, a brit piacra észak-ír vállalkozások akadály nélkül hozzáférhetnének. Elegünk van ebből, elnök asszony, hogy, a ter- hogy vagy Tereza May, vagy Boris javaslata egyik sem, soha nem megy át a parlamenten. Végre rázzák meg egymás kezét, és engedjék meg, hogy egy tisztelt demokráciát építsenek. Kező hozzászólónk Ressler képviselőtársunk a néppárt képviseletében. Öné a szó poštovana potpredsjednice proračun je. köszönöm szépen alelnök asszony! A költségvetés egyfajta varázsszer, amely minden politikai célt valóságá változtathat. Ez az oka annak, hogy azon mellett, hogy modernizáljuk Európát, és erre pénzt fordítunk, ne feledjük el, hogy kiegyenlített regionális fejlődésre van szükség minden európai régióban. A legutóbbi költségvetés olyan intézkedéseket kell, hogy megalapozzon, és a folytatás is, amely az éghajlatváltozás, a demográfiai változás változásait követi. Az Erasmus Plus tovább kell folytatni, ez a legsikeresebb európai projekt több támogatásra van szükség a, szüksége a vállalkozóknak, kutatási projekteknek, innovációnak, de növelni kell a biztonságot, és a migráció kihívását is kezelni kell. Mindezzel, ezzel a költségvetéssel erős és Európát kell építenünk több szolidaritás alapján. A jövő generációkra kell gondoljunk, de nem szabad elfeledkeznünk a sikeres intézkedésekről sem a múltban. Hozzászóló Howard John, a Szocialisták és Demokraták képviselőcsoportjából Uh, uh, Köszönöm, elnök asszony. Várom a költségvetési tárgyalásokat, amikor a bizottság tisztességes közvettőként lép fel, és a végén dokumentált megállapodás születik az év végén, ami egyértelművé teszi, hogy miről szól ez a megállapodás. Mert nagyon fontos, hogy a költségvetési hatóság jól dolgozzon. De tisztázzuk, hogy miről is van itt szó. Az több éves költségvetési keretben ö, reális keretek között 3,5%-kal csönt. Ez kevesebb, mint 1%-a a nemzeti jövedelemnek. A többi állami kive, ki, költés 39% az Egyesült Királyságban, 1,40-e az Egyesült Királyság állami kiadásainak, mert mi sokkal többet érünk el együtt, mint amit valaha is egyéni tagállamonként elérnénk. A a kutatás, az innováció, a beruházás nagyon fontos területek, ahol együtt kell finanszíroznunk, és zöld gazdaságot kell teremtenünk, amely megfelelően foglalkozik az éghajlatváltozással. Személyenként hetente 10 centtel több pénz másokat segítene. Katainen képviselőasszony a Renew csoportból arvoisa puhemies. Me tiedämme kaikki. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Mindannyian tudjuk, hogy milyen nehéz a nyomás, amely a jövő évi költségvetésre nehezedik, ami a több éves pénzügyi keretet illeti. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk azt, hogy a Brexit és a többi nyomás ne csak a mezőgazdaságra és az élelmiszerellátásra nehezedjen Biztonságos, fenntartható és minőségi élelmiszerre van szükség a jövőben is az EU-n belül. Ezért kell mindent megtennünk annak érdekében, hogy az európai gazdák számára megfelelő körülményeket teremtsünk. Rendkívül fontos tehát, hogy az Európai Parlament ne csökkentse a költségvetés agrár részét a következő finanszírozási időszak előtt. Ez pedig azt jelenti, hogy tényleg őszintén értékeljük hogy hol tudjuk módosítani egy kicsit ezeket a hozzájárulásokat. Azt hiszem, a javasolt százalékos érték kicsit túl sok. Társunk az Identitás és Demokrácia csoportból. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Európának csatlakoznia kell a prosperáló világhoz. A mezőgazdaság a költségvetésben a legnagyobb sor. Parlament arról vitatkozik most, hogy költsünk-e többet az a földközi tengeren az illegális embercsempészet elleni harcra, éghajlatváltozás változás, Arról van tehát szó, hogy fel kell vessük a kérdést, mi az, amit adunk az embereknek Európának, ez pedig nem vita arról, hogy az ideológiai kedvenc projektjeire költsünk, sőt nem a mezőgazdasági támogatás sem azért, hogy bebizonyítsuk, hogy Európa nem jobb életet, hanem több bürokráciát, több elidegenedést, a fogyasztók és termelők közti távolodást biztosítja. Ez azt mutatja, hogy valami alapvetően rossz ebben az intézményben. A legitimitásunkat csak akkor nyerjük vissza, ha készek vagyunk arra, hogy alapvetően átgondoljuk. Nem csak az ideológiára és balról jövő támogatásokra figyeljünk, hanem a szuverenitásra, felelősségre, a helyi önkormányzat, a helyi közösségekre fizessünk. A költségvetési tervezet ezt nem mutatja, és meg kell, hogy mondjam, hogy a tanács jobb ebben, mint a parlament. Kérem, hogy kapcsolja ki. Kékkártyás, kékkártyás azonnali kérdést kapott Gamon képviselő asszonytól a Renew Groupból. Elfogadja? nehmen sie die blaue karte nehmen sie die blaue karte? köszönöm elnök asszony! esetleg konkrétan el tudná e mondani hogy milyen éghajlat elleni, éghajlatváltozás elleni harc, éghajlatváltozás elleni lépések azok, amelyek nem voltak hatékonyak. 30 Sekunden igen, köszönöm. Az éghajlatváltás kérdése Európa nem egyedüli kérdés. Hogyha Európában holnaptól kezdve egyetlen egy CO2-t sem bocsájtanánk ki, akkor is az éghajlatváltás, amit az emberek okoztak, nem érezné meg. A kérdés az az, hogy miért tegyünk valami olyasmit, aminek nincs hatása mert az Egyesült Államok, Kína, India és mások prosperáló területek nem vesznek részt. Ez szimbólumpolitika a munkavállalók, családok és az ingázók kárára, és ez a nem szociális ideológia nem támogatható. Következő hozzászóló Brudzinski képviselőtársunk az ICR-tól. E Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Miniszter urak, biztos úr, nagyon sok előttem szóló idézte Konfuciuszt, Arisztotelészt, a kereszténységet, illetve a kereszténység alapító atyáit, az antiszemitizmus elleni harc is elhangzott, illetve a tiszta levegőért és a jobb éghajlatért folytatott harc is. Azonban tényleg azt kellene ösztönöznünk, hogy emlékeztessünk arra, hogy micsoda színjáték folyik, pedig kompromisszumot kellene kötnünk. Egyetlen egy jelentős aspektust hallottunk csak az LCRS kollégától, Ebben a színházban nem lenne szabad késeltetnünk az egész eljárást, mert ez óriási veszteségeket okozna, mint ahogy ezt már egyértelműen tapasztaltuk az előző évek költségvetési folyamata során. Tehát ezen az óriási színpadon időben kell lépnünk, annak érdekében, hogy az EU-s állampolgárok érezzék, hogy jól képviseljük őket. Ló Furore képviselőtársunk függetlenektől. Vagy mikrofon. Grazie. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt elnök asszony! Kevesebb pazarlást, több beruházást az állampolgárok számára. Ezek a fontos szavak a 2020-as költségvetés vonatkozásában, amelynek hatékonyan kellene az európai forrásokat felhasználnia. Az öt csillag mozgalom határozottan ragaszkodik ahhoz, hogy visszakapják a gazdák, a kutatás, a KKV-k, a pénzügyi alapokat. A növőbe kell tekintenünk, és nagyobb bátorsággal kellene vizsgálnunk azt, hogy melyek azok a programok, amelyek megfelelően működnek, és melyek azok, amelyek semmi hasznot nem hajtanak az állampolgárok számára. Melyek azok, amelyeknek gazdasági, környezetvédelmi, szociális szempontból többletértékük van. Hogy hol találjuk meg a pénzt, Csökkentsük az administratív költségeket, tárgyaljuk újra a különböző épületek bérleti díjait, csökkentsük a képviselők és a biztosok fizetését. Végül pedig erőteljes jelzést kell közvetítenünk Törökország számára, és ne adjunk tovább pénzt nekik addig, amíg a kurdokat sújtják. Köszönöm. Zászóló Krisztoforú képviselőtársunk az Európai Néppártból. Köszönöm, Köszönöm, tisztelt elnök asszony, a szót. Elnök asszony, mi vagyunk azok, akik tényleg és mélyen hiszünk az Európai Unióban, és olyat szeretnénk, amely szociális ö, fejlesztéseken, növekedésen alapul. De ahhoz, hogy idáig eljussunk, megfelelő költségvetési forrásokra van szükség. Ez pedig nem fog rendelkezésre állni, hogyha vakon ö, csökkentjük ö, az egyes területeket, mint például a biztonsági területeket. Az erős Európa tud majd szembenézni a külső támadásokkal, az agresszióval és hogyha ezen az úton járunk, akkor pénzre van szükségünk a Horizon 2020-ra, az Erasmus Plus-ra, támogatnunk kell a gazdáinkat, a kisvállalkozókat, a nőket, ö, olyan dolgokat kell tennünk, amelyeket az átlag állampolgár elvár tőlünk. A finanszírozásnak ki kell terjednie olyan országokra is, mint a saját hazám, Ciprusra egy filért sem szabad olyan országoknak adnunk, akik az emberi jogokat sárba tiporják, és az olyan országoknak, mint Törökország, amely agresszívan lép fel. 2019-ben 2020-ra kell tekintenünk, amikor elfogadjuk a költségvetést, és megfelelő üzenetet és jelzést kell közvetítenünk. Ha valaki bármelyik tagállamot megtámadja, akkor számíthat arra, hogy ennek meg kell fizetni az árát. Köszönhet Öttinger úrnak a végzett kemény munkáért, mert ő nagyon sok... Következő hozzászóló Gamon képviselő asszony a Renew Grouptól. Es geht beim Budget 2020 a 2020-as költségvetésben nem kevesebbről van szó, mint lényegi projektekről, amelyek Európa jövőjét határozzák meg. A következő év döntő jelentőségi a közösségünk számából az oktatásról, az európai kohézióról beszélünk, az Erasmus programban jelenik ez meg. Minden egyes euró, amit erre költünk, az jól elköltött pénz a jövőnk érdekében. A digitalizációról beszélünk, rákutatásról beszélünk. Ezek olyan témák, amelyekkel az európaiak a mindennapjaikban találkoznak. Az az együttműködés a biztonságban és az igazságszolgáltatásban, illetőleg a klímaváltozással szembeni fellépés, az egzisztenciális fenyegetés, ami amit ez jelent. És utoljára, de nem utolsó sorban, ami egy fontos projekt, az Európai Unió jövőjével foglalkozó konferencia. Hétről hétre egyre inkább érezzük, hogy az Európai Unió intézményi szerkezetét meg kell kérdőjelezni, meg kell vizsgálni. Ez már nem időszerű, és ha azt akarjuk, hogy Európa időszerű legyen, akkor itt változásokra van szükség. És hogyha arra kerülne a sor, hogy a tagállamok fontos beruházásokat lehetetlené tesznek, akkor ez egy fatális üzenet lenne az Európa európaiaknak, a fiataloknak, a jövőnek. Európának teljesítőképesnek kell lennie, ehhez erőforrások kellenek. Czárnecki képviselőtársunk ki a szó az ECR ból. Pani przewodnicząca, e, panie komisarz. Köszönöm szépen. Biztos úr, miniszter úr, kedves kollégák! Az Európai Parlamentnek sok hibája van, de egy nagy előnye van, mindig támogatja a nagyobb költségvetést. A tanácsnak sok előnye van, de van egy hátránya tudnélik mindig úgy viselkedik, mint aki kapzsi, és ö, csökkentéseket akar, és kompromisszumokra kell törekedni, és az országok, amelyek elnökölnek az EU-ban, gyakran gazdag országok, amelyeknek több empátiát kellene mutatniuk azon országok irányába, akik történelmi okoknál fogva nem tudtak korán csatlakozni az európai struktúrákhoz a fejlődés érdekében, és nem tudtak ilyen gazdagok lenni. Tehát az ECR tagjaként úgy gondoljuk, hogy a politikákat jól kell működtetni, a kohéziós politikát, a mezőgazdasági politikát, azonban azt látom, hogy a vitánk itt egy kicsit a fontosabb tárgyalások. Következő hozzászóló Dobni képviselőtársunk a függetlenektől. Madam Speaker, thank you. Earlier this month, at a meeting of the Budgetary Control Committee, Köszönöm szépen. A Brexit párt mm, rájött arra, hogy az EU 4 milliárd eurót költött a 2018-as költségvetéséből 700 e, milliós növekedés volt ez. Pénzeket veszítettek az elmúlt években. Ennek még ami rosszabb az EU nem képes bemutatni, hogy 888 milliót hova költöttek a fejlesztési segítség során. Ez egy sokkoló eredmény az EU költségvetés tovább fizet olyan embereknek, akik lojálisak, mert korábbi képviselők voltak, ez egyfajta korrupció. Most a 2020-as költségvetéssel találkozunk, és mit látunk? Annak ellenére, hogy a Brexit közeleg, ők még mindig számolnak azzal, hogy növelni lehet 196 milliárd euróval egy 2,5%-os növekedés 2019-hez képest. És úgy gondolom, hogy egy kicsit meg kell nézni, hogy miért veszítik el a közvélemény bizalmát ezek után úgy gondolom átláthatóvá kell tenni pillanatnyilag, nem lehet megbízni az EU-nak, és látjuk, mi történik. Nem kapunk vissza semmi pénzt, elveszik a pénz az EU-ban, csak félrevezetik az embereket a 2020-as költségvetéssel. Would you put on your headphone, please? Would you please put on your headphone? I sorry, would you please a little bit pay attention? You have a blue card question van egy kékkártyás kérdés, Jehovski úr a néppárt nevében szeretne egy kékkártyás kérdést feltenni önnek. Okay, but the member of the parliament has to accept it. Do you accept it? Yes. Tehát el kell fogadni a képviselő úrnak, elfogadja. Köszönöm, kedves kollégák, köszönöm, hogy ilyen bátor és elfogadja a kérdésemet. Kiváló volt ez a hozzászólás, ötleteket is adott, azonban egyáltalán nem a tényekről beszélt. Kérem, mondja meg nekem konkrétan, hogy a 80 millió, ami eltűnt a költségvetésből, hol van, hol található ez? Mutassa meg nekem, hogy hova. Mert egyébként, uram, meg kell mondanom, hogy eh, a beszéde az választások előtti propaganda volt csak. 10 seconds. 30 másodpercet kap. Pontosan 30 másodpercet, nem többet a válaszra. Nem mondták el, hogy mire költötték a pénzt, és ez a számbevőszéki jelentésben részletesen benne van. Hogyha nincs meg a linkje, akkor elküldöm, vagy hogy egyébként később is beszélhetünk róla az Antant Kurjelben. Köszönöm. Is Mr. Sarvama. Következő hozzászóló Szárváma úr. A néppárt nevében. Arvoisa puhemies, suuret kiitokset ensinnäkin raportööri Holmeier. Köszönöm szépen Holmeier előadónak és Öttinger biztosnak az elvégzett munkát itt a költségvetés kapcsán. Azt hiszem a költségvetés plusz értékekről szól az európai polgárok és a tagállamok érdekében. Minden pénz, amit az Európai Unió szintjén elköltünk, el kell, hogy érje, hogy megtöbbszörözze az értékét a régiókban a helyszintén, és most itt meg kell kérdeznünk a tanácsot még egyszer. És miért javasoltak csökkentéseket, méghozzá 1,5 milliárdos csökkentésről van szó. Például a Horizon programban ami 400 milliós csökkentést kénytelen elviselni, és a rugalmasság hiánya egy plusz további 300 milliót jelent ezen a területen. Tehát ezek azok a pénzek, amelyek Európa jövőjéről szólnának, és emlékeznünk kell arra is, hogy az elnökség a mai napon kapott az Európai Bizottságtól egy feljegyzést, amely a költségvetési fegyelemre hivatkozik, és szerintem itt meg kéne néznünk, hogy hogyan tudjuk ezek után megvédeni a csökkentéseket, és hogyan tudunk egy reálisabb költségvetést készíteni. Tehát következő hozzászóló garicano képviselőtársunk a renew gruptól. señora presidenta el mundo está cambiando y el presupuesto no nos permite, no nos equipa. Köszönöm szépen. Folyamatos változásokat látunk a világban, de a költségvetés nem teszi lehetővé, hogy ezekre reagáljunk. A tanács fontos csökkentéseket irányzott elő, és a polgárok elvárják tőlünk, hogy szembeszálljunk a klímaváltozással, hogy egy digitalizált világban, egy globalizált világban megálljuk a helyünket, és ehhez szükség van a kutatásra és a fejlesztésre is. Ez egyre fontosabb. Vagyis elvárjuk, hogy vegyék figyelembe, hogy több beruházásra van szükség az Erasmusba, a Horizon 2020-ba. Ezek kulcsfontosságú elemei a kutatásnak az Európai Unióban. A klímaváltozással is szembe kell szállnunk. További milliárdokra van szükség ennek érdekében. Olyan költségvetésre, amely eleget tesz a polgárok elvárásainak. Ezért aztán következő képviselőtársunk a függetlenektől. E mivel remélhetőleg hamarosan volt képviselő leszek engedjenek meg néhány tanácsot a tisztelt háznak. az eu t nagyon sokan zárt bürokratikus opák te, szervezetnek tekintendő. És nincs befolyása az állampolgároknak a döntésekre. Olyan intézménynek tekintik, amely óriási adófizetői összegeket költ a költségvetésben, olyan dolgokra, amelyeket az, amelyek az átlagembert nem igazán érintik. De ennek a háznak ez soha nem elég. Olyan, mint a változó évszakok. Az Euró